most már itt is van közöttünk. A koordinátorok augusztus 29-i döntései a kiosztott anyagban szerepelnek, Amennyiben nincsenek kifogások, akkor elfogadottnak tekintjük. A fő témáinkra rátérhetünk most. Az Európai Unió általános költségvetése, Rubik úr elsőként kért szót, mert kb. 10-15 perc múlva el kell mennie, úgyhogy megadom neki a szót az összes szakaszra vonatkozóan. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim. Tegnap volt vita a tanácssal a plenárison. Úgy gondolom, hogy um, számunkra egyértelmű az, hogy egy stratégiát akarunk kialakítani, amelyel a bizottság munkaképes marad, és a többi öm, szekció esetében is, amelyekért én felelek, általános cél az volt, hogy eh, sikerüljön visszaállítani a tanács eh, csökkentéseit eredeti szintre, Először tárgyalási alapot kell létrehozni a tanácssal annak érdekében, hogy az igazi számokhoz eljussunk. Azok a költségvetési sor- sorok, amelyeket nem állítottak vissza a frakciók vagy a képviselők, azokat majd én, mint jelentéstevő visszaállítom. Van egy csökkentés, amit úgy hagytam, ez az adatvédelmi biztosnál van, mert 16 százalékos emelés egy túlzás lett volna, és a 100 ezer igazából csak egy szimbolikus csökkentés, megmutatván azt, hogy ha túlzottan emelnek, akkor a tárgyalások során itt is valamilyen fajta eredményt kell mutatni. A tanácssal van egy gentleman's agreementünk, nem lesznek módosítások, a bíróság esetében más a helyzet. Itt az a probléma, hogy az 50-es cikkből fakadóan a Brexit eh, miatt a bíróságnak viszonylagosan sok munkája lesz. A Lisszaboni szerződésből fakadó nem minden vitás pontért a bíróság felel, és ezért eh, támogatjuk a Juri módosítóját, hogy a bizottság költségvetési tervezete felé emeljünk a 1200-as sorban, ez a bérek, 2100 a szoftverek sora, és összességében 3 millióval mennek a költségvetés tervezet felé. És kb. illetve pontosan 16 új állás lesz. Tehát 16 új állás, illetve 3 millióval a költségvetés tervezet felé mennek. A bíróság esetében tehát ez a helyzet az ECOSZoknál visszaállítjuk a tanács csökkentéseit a költségvetési tervezet felé. A többi frakció is ezt kérte az 480 ezer euróval magasabb, aztán az mm, régiók bizottsága, itt is a tanácsi csökkentéseket visszaállítjuk, és támogatjuk az SND javaslatát és más frakciók javaslatát. 773 ezer euróval a, megyünk a plafon felé. Az ombudsman esetében nincsen változás, mert nem volt csökkentés. Adatvédelmi biztos ezt már mondtam, hogy 100 ezeres csökkentést elfogadjuk, és nem, nem támogatjuk azokat a módosítókat, amelyek visszakívánják állítani a költségvetési tervezet eredeti szintjét. A külügyi szolgálatnál az AFET módosítóit támogatjuk, amelyek száz, ezeket én százalékban támogatom. Ahogy mondtam, itt arról van szó, hogy a tanácsi csökkentéseket visszaállítjuk, plusz, plusz öt új álláshely lesz, és két millióval mennek a költségvetési tervezet felé. Azt láthatjuk, hogy itt egy jó tárgyalási pozíció lehet a tanácsa. Az Európai Parlamentben tudjuk azt, hogy költségvetés semleges technikai módosításokra van szükség. Például itt vannak a e, vízkutak bevezetése, a műanyag elkerülése, tehát igazából nem lényegi kérdésekről van itt szó. Aztán itt vannak a technikai kérdések az állások esetében. Itt elmondhatom, hogy az 5%-os csökkentés Eh, elérése az állások esetében, illetve az asszisztensek kell kapcsolatos változásokat eh, végrehajtottuk. A tanács meg az elfogadta ezt el a számvőszék részéről, azonban tárgyalunk a tanácssal azt illetőleg, hogy azt, amit a, a számvőszék megváltozott, ezt mennyire vonják még kétségbe. És itt még különböző kocsvetési sorokról lesz szó. Vannak technikai módosítások a frakciók részéről, ezt kívánják, politikai frakciók részéről. Az ALDE egyik indítványát támogattuk, 3,5 millióval a bizottsági javaslat felé mennének Itt nem a költségvetés, a költségvetési sort nem a Brexit miatt csökkentették, és ezért én támogatom ezt az indítványt. Aztán van egy módosító az SND esetében az AD posztok esetében, hogy 64 AST posztot ADV alakítsanak át a modernizáció érdekében. Ez költségvetés semleges, aztán 32 poszt, amely az adminisztráció területén volt, az 50-es cikk értelmében a 32 frakció posztot átadnak az adminisztrációnak, hogy a passzerel szabályozókat végre lehessen hajtani. Úgy gondolom, hogy ezek kis elfogadhatóak. Az a vita, amely itt a parlamentben zajlik, ezen posztok esetében arról van szó, hogy hol lesznek új posztok, és hol tűnnek el. Ez a pártok, illetve a, az igazgatás között van, mindkét félnek vannak jogos érdekei, és nem igazán könnyű jelentéstevőként ezeket az érdekeket egyesíteni. Számomra fontos volt az is, hogy elgondolkodjak a titkársági juttatásról. Ez a gyakornakaink eh, asszisztenség esetében nagyobb játételet jelenthetne, de elmondhatjuk, hogy a titkársági jutatást eh, növelik, és eh, úgy gondolom, hogy itt közösen kellene spórolnunk a posztokkal, óvatosan kellene ezekkel bánni, és ezért én is inkább egy kicsit korlátozóbb vagyok. Fontos az, hogy mindenki jól tudjon dolgozni, és a munkatársakat is megfelelően bérezzük, és hogyha bizonyos dolgok miatt nem lehetségesek, akkor nem lehetségesek. Um, I will... Köszönöm szépen. És most az árnyék jelentéstevőknek adná meg a szót az egyéb szakaszokra vonatkozóan. Kérem, hogy csak erre korlátozódjon a hozzászólás. Berkez asszony. Köszönöm Guardia Szabal asszony, az Európai Parlamentről beszéljek, vagy az egyéb szakaszokról? Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden tudom fogni. Rübig úr már elmagyarázta, hogy mi a jelentéstevő álláspontja, és ehhez mi eléggé közel állunk a szocialista frakcióban, úgyhogy három kis különbségre szeretnék most csak koncentrálni. Az egyik az ECOSZokhoz kapcsolódik, az EGSB-hez, ezzel kapcsolatban vannak módosítóink, néhány sort szeretnénk megnövelni, ezt a jelentéstevő szerint ezekre nincs szükség. A mási, második, ombudsman, a plusz két személyi kinevezését mi is támogatjuk, és ez azzal indokolható, hogy az elmúlt két évben, vagy az elmúlt években nagyon megnőtt a munkaterhelés, és az adatvédelmi biztosnál pedig az a véleményünk, hogy nem kéne a megszorításokat, a csökkentést megtenni. Aztán, ami az Európai Parlament kezdeményezését illeti, a szexuális zaklatás elleni harcban. Nos, azt gondoljuk, hogy ugyan már tettek bizonyos, vannak már bizonyos eredmények, de tovább kell folytatni a harcot, és ehhez költségvetési háttér is kell. Ebben a, ezen a, ebben a témában van két módosítónk. Muchas gracias. Az ECR nevében, Germer úr. Köszönöm szépen, Elnök úr, én is rövid leszek. Először is köszönöm a jelentéstevő társaknak, eh, hogy ilyen eh, alapos munkát végeztek, nagyon jó munkát végeztek. Az ECR frakció eh, alapvetően más véleményen van, és ez ismeretes, és ezt majd írásban is foglaljuk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Alde, Torvalc úr, nem tudom, hogy képviseli az árnyék jelentéstevőt. Áres úr és hasonlóképpen gondolkodik. Köszönöm szépen. Gue, Marzsé úr. Monsieur le Président, merci. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövidre tudom fogni én is. Egyetértünk a társ jelentéstevő munkájával, nincs is módosítónk az egyéb szakaszokkal kapcsolatban. Köszönöm. Merci bien. Um... A zöldek nevében Tarantalis Alapvetően egyetértek a jelentéstevő megközelítésével, Rübig úr megközelítésével különös tekintettel a külügyi szolgálatra, illetve a számvevőszékre vonatkozó van elmondottakra. Én elhatárolom magam a frakció álláspontjától, és én hangsúlyozom, hogy én állandóan ellenzem a frakciók még további finanszírozását. EDFF nevében. Vali úr, köszönöm szépen. Mi nem támogatjuk azt a megállapodást, amit a többi frakció aláírt, több módosítót is beterjesztettünk. A mm, administratív költségvetést mindenképpen csökkenteni kell, és éppen ezért úgy gondoljuk, hogy vannak olyan parlamenti költségvetési sorok, amik szerintünk nem szükségesek úgy gondolom, hogy az utazásokra, a különböző költségtérítésekre, vagy akár a általány térítésekre vonatkozóan növekedés nem tudunk elfogadni. Oda, arra kéne a pénzt költeni, hogy olyan témákra, ahol tényleg szükség van rá. Szerintem egy belső spending review-ra van szükség. És ez pozitív fogadtatásra lelni a polgárok körében, és a polgároknak ugyanis nagyon komoly erőfeszítéseket, sőt áldozatokat kell hozni. Jó lenne, hogyha nem pazarolnánk a pénzt. Mindenki ismerheti, hogy eh, mik a, mi, mi a mi álláspontunk, ugyanis a természetesen nyilvánosak a módosítóink. Köszönöm. Valli. Azt is, eh, Zani úr eh, nincs itt, az EF tehát nincs. 9.30-kor Rubik úrnak távoznia kell, most 9.29 van, úgyhogy köszönjük, és akkor az általános jelentéstevőnek adom meg a szót a 2019-es költségvetéssel kapcsolatosan, Viotti úr. Grazie, Presidente, mi permetta... Köszönöm szépen, elnök úr! Mielőtt elfelejtem, szeretnék köszönetet mondani Rübig úrnak, Gájer kollégának is. Nagyon-nagyon sokat segítettek az ügynökségekkel kapcsolatban, eh, hogy kész legyen a 2019-es költségvetési tervezet. Nos, nagyon érdekes ez a fázis. Megpróbáljuk elérni azt, hogy az Európai Parlament költségvetési olvasata megfeleljen azoknak a prioritásoknak és elveknek, amelyeket a parlament júliusban megszavazott. Nos, sajnálatos módon egy olyan tanácsal állunk szemben, aki az ismert javaslatot nyújtotta be, tegnap ezt a az osztrák miniszter ismertette. Ez a tanácsi javaslat szerintem provokatív. Ezt tegnap el is mondtam a plenáris teremben az osztrák miniszternek. Itt-ott mindenhol növekedést kértek, az összes költségvetési sorban. Nyilván a 2018-as költségvetéshez képest beszélek itt növekedésről, de hát nézzük meg a költségvetés, nézzük meg a, eh, nézzük meg a költségvetés tervezetet, nézzük meg, mit javasol a bizottság, mit javasol a tanács. Szerintem a valós igényekből kell kiindulni, a bizottság javaslat, javaslatából mit mondanak az eddigi eh, tapasztalatok. Vannak olyanok, akik kizárólag, szem, kizárólag könyvelési szempontból vizsgálják a dolgot, tehát a tavalyi évből indulnak ki. És Érdekes volt meghallgatni tegnap a közvetítést, mert az osztrák miniszter azt mondta, hogy ők minden költségvetési sorban emeltek, viszont egy parlamenti jelentéstevő, egy képviselő meg elmondta, hogy miért csökkentettek minden költségvetési sorban. Nagyon érdekes volt. Nos, a bizottság javaslatához képest szerintem egyértelműen mindent meg akar növelni a tanács. Aztán van egy másik elv, amit figyelembe kell vennünk, ez a parlament elve, ez pedig az, hogy a megegyezéseket, a megállapodásokat tiszteletben kell tartani. Ott van például a törökországi eszköz, elvileg kétharmadát ennek az alapnak, az, ennek az eszköznek a tanácsnak kell adnia, egyharmadát pedig a uniós költségvetésnek. Ez volt a megállapodás. A parlament abból indul ki, hogy ezt tiszteletben kell tartani. Tegnap a vita során a biztos, aki tényleg nagyon sokat segít, azt mondtam, hogy reméli, hogy talál majd azért valamiféle kompromisszumot a tanács és a parlament. Én erre azt mondtam, ahogy szerintem az a közelítés alapja, vagy a közeledés alapja, hogy a, az eddigi megállapodásokat tiszteletben kell tartani. A bizottság titkársága egyébként a szakbizottság titkársága nagyon sokat segített a munkában, valójában ők végezték el a munka oroszlán részét, Hát, ahogy általában a takaró most sem elég hosszú, nem lehet az összes kérést kielégíteni. Ugye a szakbizottságok és a frakciók is kérnek plusz finanszírozás, sőt, akár egyéni képviselők is. Sokszor nagyon okosak ezek a kérések, indokoltak, de mégse lehet minden igényt kielégíteni. Nem az a célom, hogy nem csupán az a célom, hogy néhány frakciót megnyerjek egy ügynek, és így elérjük a többséget, hanem az a célom, hogy a lehető legtöbb képviselőt megnyerjek egy ügynek, és a lehető legtöbb frakciót és szakbizottságot megnyerjek egy ügynek. Az árnyék jelentevőkkel próbáltam megegyezni, például Erasmus témában elég sok kérés érkezett ezzel kapcsolatban, sőt, nagyon nagy volt a nyomás. Áldétól kaptunk kéréseket, és a Kulturális Szakbizottságtól is. Sikerült egy 15%-os növekedést elérni az Erasmus jövő évi költségvetésében, és szerintem ez egy elég komoly emelkedés. Aztán az EFSZ-is csökkentéseket eh, visszaállítottuk, és ahol lehet, növekedést kértünk. Aztán a fiatalok támogatása érdekében is mindent megpróbáltunk megtenni, tehát a Youth Initiative-ra megadtuk a növekedést, és Muresán kollégával is jó volt az együttműködés a kettes headinggel kapcsolatban. Próbáltuk, ele, próbáltunk eleget tenni a frakció kérésének, de természetesen mindennek meg kell, megpróbáltunk mindent a költségvetés tervezethez viszonyítani. Októberben lesz meg a bizottságnak a költségvetés módosító levele, hát azt is figyelembe kell venni. Aztán hármas heading az Aldének a ECF-fel kapcsolatban voltak kérdései, vagy kérései. Az ügynökségekre most nem beszélnék, mert úgy vélem, hogy azt majd Gájer úr teszi meg. a hármas headinggel kapcsolatban egyébként a kultúrás Bizottság is sok mindent kér tőlünk. Még egy mondat a négyes headingről. Tegnap ugyanis a osztrák miniszterrel volt alkalmam találkozni, a soros elnökségtől, és szeretném itt mindenkinek elmondani, hogy a miniszter úr mindig itt van a vitákon, ez egy nagyon pozitív dolog, hogy egyáltalán jelen van. Mióta tagja vagyok ennek a szakbizottságnak, és nyomon követem az eseményeket. Ez az első alkalom, hogy azt látom, hogy egy miniszter az összes parlamenti vitán megjelenik. Egyébként szakmai szinten is nagyon jó az együttműködés, nagyon konkrét, konkrétumokká lehet átváltani ezt az együttműködést, úgyhogy ez mindenkinek nagyon pozitív. Tegnap azt mondtam el a miniszternek, hogyha van egy közös nézőpontunk a parlamentnek és a tagállamoknak, akkor ugye hát azt szokták mondani a a állam és kormányfők, hogy hát otthon kéne segíteni a migránsoknak, de szerintem a, az alapokot kéne megszüntetni, tehát a, a szegénység, illetve a klímaváltozás elleni harc a lényeg. Szerintem csak úgy lehet megoldani ezt a dolgot, hogyha beruházunk. Nem lehet úgy humanitárius segélyt nyújtani, hogyha nincs mögötte valamilyen beruházás, valami igazi finanszírozás. Szerintem ezzel kapcsolatban egyértelműen kell fogalmazni, amikor a tanácssal kommunikálunk. Például az emberi erőforrások fejlesztése, vagy partnerségi kapcsolatok, vagy közel-kelet, a közelkeleten való vagy a Balkánon való fellépésünk. Nos, ezek mind olyan témák, ahol megfelelő beruházásra van szükség. Én próbáltam magam a lehető egyértelműbben kifejezni, amikor vele beszélgettem. Szerintem csak úgy lehet elkerülni azt, hogy túl sokan érkezzenek Európába a világ többi részéről, hogyha megszüntetjük a kiváltó okok, ennek a migrációnak a kiváltó okait. Mondom, egyrészt segíteni kell ezeknek az embereknek, másrészt pedig a kiváltó okokat kell megszüntetni. Ennyit szerettem volna elmondani. Így tudnám összegezni a munkámat, illetve a költségvetési tervezetről. Ugye ezt a kérdést már tárgyaljuk az árnyékelintéstevőkkel, és utána két hét múlva a szakbizottságban is ugye ezt megtárgyaljuk. Várom az önök véleményét, javaslatait, és ezek, ezek biztosan ezek, ezek elég biztosan javítani fogják majd a munkámat. Köszönöm. Um, next is uh, the shadow for EPP. A néppárt árnyék jelentéstevője, Holmeier asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Először is um, Hadd köszönjem meg Viatti kollégának a kitűnő együttműködést, de jó volt az együttműködés a többi árnyék jelentéstevővel is, köszönöm szépen ezt. Nem voltunk eléggé egyszerű helyzetben, ugyanis a tagállamok megpróbálnak egy margint megtartani ott, ahol már igazából nincsen semmilyen fajta játéktér, pontosan a humanitárius segítség, a fejlesztési segítségnyújtás területén nagy igények vannak, és a biztonság területén is kell tovább még kiépítenünk. Szerintem még vitázni kéne a tanapi beszélgetéseink után arról, hogy milyen fajta kiegyenlítés lehetséges a DCI, illetve az Európai Szomszédsági Politikai Kezdeményezés között, ezért egy kicsit jobb egyensúlyt kellene itt találnunk. A bizottsághoz is fordulnunk kell, meg kell tudnunk azt, hogy a Frontexet októberig, én meghallgattam tegnap a State of the Union-t Juncker részéről, és azt mondták, hogy 2020-ig 10 ezer Frontex tisztviselő lesz, hát akkor nagyon gyorsan munkához kell látnunk, és valahol meg kell találni ehhez a költségvetést is. Abból indulok ki, hogy októberben lesz majd egy költségvetés módosítás, mert 2020-ra hirtelen 10 ezer embert kell találnunk, ez hát eléggé öm, valószínűtlen számomra, tehát októberben mindenképpen kell valami, és a bizottságtól kérdezem majd azt, hogy mit gondolnak erről, meg kell kezdeni a tárgyalásokat. Hát bejelentette a bizottságának a tízezer ezer ember, de hát a bizottságtól szeretnék a részleteket megtudni ezzel kapcsolatban, hogy ezt hogyan képzelik el. Arra is szeretnék figyelmeztetni, hogy vannak egyes ügynökségek, amelyek sajnálatos módon, bár frakciókon átnyúlóan sürgős igényeket láttunk. Mégsem még ismerték ezeket el eddig. Beszélnünk kell arról is, hogy tényleg van-e ennek értelme, és milyen pénzeket lehet Banglades, Jemen ebből kivenni az otthoni segítségnyújtásból, mert ott is vannak bizonytalan helyzetek, és nem csak Észak-Afrikában vagy az afrikai kontinensen. Tehát mindenképpen erről beszélnünk kell, más területeken már sikerült megtalálni az egyensúlyt. Az Alder részéről is voltak egy-két pozitív ösztönzések, ezekről még beszélnünk kell, Dani éle. Szerintem sikerül majd pozitív eredményekre jutnunk közösen. Köszönöm szépen. ECR nevében, Kelmer úr. Köszönöm szépen. Csatlakozom én is, és köszönetet mondok a jelentéstevőnek. Nagyon átfogó munkát végzett. Egy területet szeretnék kiemelni, ahol meglepő módon azonos a véleményem. Én is azon a véleményem vagyok, hogy további kiadásokra van szükség az EU és a tagállamok szintjén is, a migráció területén, a konkrétan a migráció megakadályozása érdekében, és ez lenne az a középút, ami szerintem elkerülheti azt, hogy, illetve lehetővé teszi, hogy elkerüljük a kockázatokat. És az EU-nak meg kell teremteni a legális feltételeket a megfelelően működő menekült ügyi jog megteremtése érdekében. Mindannyian tudjuk, hogy számos sérülékeny pontunk van, és mindenféleképpen arra lenne szükség, hogy fenntartható módon és valós módon segítsük az embereket. Tehát sokkal nagyobb összegekre lenne szükség, forrásokra ezen a területen, annak, hogy ennek hatalmas hatásai legyenek. Mindaddig, amíg ez nem jön létre, a addig csak a jelenségekkel tudunk foglalkozni, anélkül, hogy az okokat kezelnénk. Köszönöm. Teprez úr egy másik ülésen van, nem tudom, hogy Torvalds úr kíván-e szólni. Köszönöm, elnök úr. Mi is köszönjük Viotti úr munkáját. De Price kolléga a szokásos módon úgy gondolja, és azt szeretné hangsúlyozni, hogy mi kiállunk a módosítóink mellett az egy a fejezet kapcsán. Természetesen a Horizon 2020 nagyon fontos számunkra, a KKV-k is, a mainstreaming, ezekre majd vissza fogunk térni, és támogatjuk a jelentéstevőt az egyá fejezettel kapcsolatos csatában, amit majd a tanácssal kell megvívnia. Köszönöm, tehát támogatjuk. Én svédül most nem köszönöm meg, mert angolul szól, de majd talán legközelebb. A GUE részéről nem látom itt a kollégát, úgyhogy a zöldek következnének, de Trant úr elment, illetve elnézést. Köszönöm, elnök úr, röviden. Egyrészt változatlanul aggaszt minket, hogy az előirányzatokra vonatkozóan nagyon tetemes lefaragásokat javasol a tanács a jelenlegi felhasználási szintre való tekintettel. A kötelezettségvállalások jelenleg a tagállami GNI kevesebb mint 1%-át teszi ki. Gondolom, hogy a tanács nem azt akarja jelezni a parlament felé, vagy ezt akar, nem ezt akarná jelezni a következő MFF-re vonatkozóan. Ugyanakkor üdvözöljük a jelentéstevő kompromisszumos módosítókra vonatkozó javaslatait mi a klímaváltozással kapcsolatos kiadásokra vonatkozóan tettünk módosítókat, az Erasmus Plus, a humanitárius segély és más prioritások kapcsán. És örömmel látjuk, hogy a módosítóink többségét beépítette a kompromisszumokba. A klímaváltozással kapcsolatos fellépés, a kultúra és a humanitárius, valamint a fejlesztési területen örömmel látjuk a növelést, tehát örömmel állunk a további tárgyalások elé az árnyék jelentéstevőkkel, illetve a tanácssal. Or, um... EFTD. Az EFTD nevében Balni úr. Köszönöm szépen. A jelentéstevő beszámolóját nagy érdeklődéssel és figyelemmel hallgattam. A prioritásait természetesen el tudjuk fogadni, hiszen nagyon sok kormány szembesül Európában a migráció problémáival és igaza van abban, hogy a migránsválság kiváltó okát kell alapvetően megoldani, és ehhez, ehhez megfelelő finanszírozást kell biztosítani, mégpedig átlátható és hatékony módon, úgyhogy ezt tudjuk támogatni mi is, az ilyen típusú finanszírozási átcsoportosítást. A földközi tenger mentén elterülő országoknak segítségre van szüksége, Egyrészt nagyon magas a munkanélküliség, másrészt pedig növ, támogatni kell a vásárlóerőt, sok más országnak, tagállamban, az Európai Unióban, sőt sok más földrésznek sokkal nagyobb a gazdasági fejlődési rátája. Nos, egyéb kérdésekben Szeretnénk, hogyha megfelelő spending review-t, egy belső spending review-t hoznának létre, vagy valósítanának meg az Európai Uniós intézmények. A Brexit elég komoly kihívás, elég kihívást jelent a költségvetés számára. Több tucat polgárt veszít el az Európai Unió, és ezzel párhuzamosan nem értjük, hogy hogyan lehet az administratív kiadásokat növelni. Jó lenne, hogyha legalább ilyen szempontból szavahihetőek lennénk a polgárok számára. És jó lenne, hogyha, azokban a, hogyha azokon a területeken, ahol plusz pénzt kérünk, ott tényleg megfelelően bánjanak ezzel a pénzzel, ne legyen pazarlás. Nagyon sok esetben tudunk, egyet tudunk érteni a jelentéstevővel, de szerintem néhány esetben azért pragmatikusabb megközelítésre lett volna szükség. Köszönöm, ENF. Zoltek úr, látom nincs itt. Jó. Ezzel az árnyék jelentéstevők meghallgatásának a végére értünk. Ki szeretne még hozzászólni? Gájer úr, az ügynökségek. Elnök olyan az ügynökségekről szeretnék most beszélni. Igen, kedves kollégák, szeretnék néhány szót röviden szólni az ünökségek költségvetéséről. Egy olyan fajta kommunikációt építettem ki ezekkel az intézményekkel, hogy közvetlenül onnan az adott ügynökség beslését már megkapom, hogy körülbelül mire számítanak költségvetés területén, és um, ez nagyon célszerűnek mutatkozott, mert, hogy úgy mondjam, a bizottság nem minden esetben az adott ügynökség költségvetési um, igényeit ne, nem veszi át. Ez hat esetben valóban így volt, hat olyan ügynökség van, ahol a 2019-es költségvetési év esetében több személyzetet vagy pénzt igényeltek, mint amit a bizottság adott, és láthatjuk azt, hogy a bizottság mit gondolt ezekről a tervezetben. Minden más esetben ezen hat ügynökséget kivéve visszaadtam a, a, a számadatokat, Volt, hogy azt javasoltam, hogy inkább a ügynökség kiinduló pontját vegyék figyelembe. Két-három speciális eset van, ahol a költségvetés nyilvánosságra hozatal nem volt még lezárva a trialógus, és a trialógus lezárásához vezetett, hogy bizonyos ügynökségek meg tudom mondani pontosan azt is, hogy melyik ezek, de nincs itt nálam éppen. Tehát a triológusok során az ünnösségek plusz feladatokat kaptak, és ezek nem tükröződnek a költségvetési eljárásban, és ezért azt javaslom, hogy ezeket ismételten vizsgáljuk meg, és ellenőrizzük azt, hogy eh, hogyan lehetne erősíteni ezeket az ünnösségeket. Ez lenne az én véleményem a parlament eh, álláspontja számára a Frontexre visszatérve. Nemrégiben Varsóban jártam, leültem a Frontex embereivel, és tényleg megvizsgáltam azt, hogy a közeljövőben milyen fajta igények jelentkezhetnek. Egyértelmű a háttér, minden tanácsi meglepodással a határokat illetően nőnek a frontex szembeni elvárások, ez kihat a személyzetre is, és a pénzügyi ö, igények is nőnek, hogyha tízezer emberről van szó. Ez nem azt jelenti, hogy tízezer tisztviselő van, akiknek, akiket majd ö, Varsóban kell állomásozniuk, és majd a tagállamok hívására ö, mobilizálni kell magukat. De, de vagy, így, vagy így lesz mégis? következő a helyzet. A Frontexnek joga van ahhoz, hogy a tagállamokból az adott nemzeti határvédelmi szervektől, legyen ez a Német Szövetségi Határvédelem, vagy a Német Szövetségi Rendőrség, tehát onnan tisztviselőket európai ö, misszióra küldjön, hogyha krízishelyzet van ehhez kell a Frontexnek pénzt, de most nem kell tízezer új tízes előtt munkába állítani. Egyértelmű ez, hogy itt ezt a helyzetet menedzselni kell, de nem kell új embereket felvenni, aminek a Frontexnek tényleg szüksége van. Ez a valódi eszközök korábban ezeket bérelték, de most már tényleg állandó felszerelésre szükségük van, például eh, autók esetében, vagy az éjjellátó berendezések esetében. Ezeket általában a nemzeti tagállamoktól bérelték, sőt ki kellett ezt könyörögniük, és ez nem igazán volt bizonyos esetekben hatékony. Sokkal egyszerűbb lenne, hogyha egyszer, néha persze ez Egyszerűbb, hogyha helyszínen tudnak bérelni egy helikoptert, és nem kell például a, a Svédországból hozni azt. Tehát itt vannak kezelési, irányítási, igazgatási, illetve pénzügyi kérdések is. Vannak plusz igények, de nem hiszem azt, hogy be kell adkoznunk az említett kategóriákba. És ha mondjak még el valamit. Én értem azt, hogy a szabizottságok szorosan működnek. Ez az adott politikai feladatok értelmében van, de nincs annak értelme, hogyha a szakbizottság az ő költségvetési javaslatában több pénzt, több um, posztot követel, mint amennyit maga az ünnepség is kérne. Eléggé nehéz erről tárgyalni, hogyha egyeztetünk, és azt mondjuk, csak egy példát mondok, 15 posztot akarunk az AO-nak, és a Frontex ránézünk, hogy más, más tárgyaló partnerekre, és akkor azt látjuk, hogy ez kétszer annyi, mint amennyit az ügynökség maga kérne. Tehát jelzéseket akarnak küldeni. Persze mindenki egyes ügynökség munkáját fontosnak tartja, és akkor ezek, ezt majd erősíteni kell pénzügyi személyzeti szempontból. Én ezt értem, de nincs annak értelme, hogy igényeket támasztanak, amelyeket nem támogat maga az ügynökség, mert ezek nem védhetőek. Ezért lemondtam arról, amit néhány szabizottság javasolt, hogy erősítsek bizonyos fajta ügynökségeket összehasonlította ezt az ünnepségi igényekkel, és hogyha azt a bizottsági követelés magasabb volt, akkor én ezt nem vettem figyelembe. Madam Holmeyer. Holmeyer asszony. Elnézés, Geller kolléga, itt vannak olyan kollégák, akik nem tárgyaltak az ügynökségekkel, Gerard Dupré, és én már közvetlen kapcsolatot vettem fel az ügynökségekkel, a Frontex esetében eh, jó lenne, hogyha a bizottságtól is eh, hallanánk eh, egy választ októberig, mert annak nincs értelme, hogy itt most valamit kitaláljunk. A bizottságtól várjuk a komplett jelenté, a javaslatot, ami a létszámokat illeti, itt nyilván nem arról van szó, hogy tízezer főt állomásoztatnánk Varsóban. Hát itt a közigazgatással is tülök kell jutni. Tehát itt a tagállamokból kellene ezt a tízezer főt rekrutálni, és elég elkeserít mindez. Ugyanis nem látok előre ezeket a követelményeket, és hogyha itt valakinek majd el kell látnia ennek a tízezer főnek az irányítását, akár az egyrészt a tagállamok, másrészt a Frontex fogja ezt ellátni, ez egy óriási plusz igényt jelent majd. A bizottságnak kell végül is megmondania, vagy októberben erre visszatérni, hogy hogy nézzen ez ki. Az eu esetében én nem tartom ezt olyan jónak, ugyanis mi intenzív megbeszéléseket folytattunk, és a probléma az, hogy az összes előkészület az EAS kapcsán ezt, ezt el kell végezni. Tomasz volt az illetékes, és közösen a kollégákkal, a frakciókon átnyúló jelleggel dolgoztunk ezen. Úgyhogy jó lenne, hogyha leülnénk és nyugodtan végigbeszélnénk még ezt. A Frontex esetében októberre kell törekedni, az e val kapcsolatosan pedig vannak fenntartásaim. Nem tudom, hogy a tanács ezt hogyan kezeli majd, úgyhogy erre majd még vissza kell térjünk. Köszönöm. Egyéb hozzászólások? Nem látok senkit jelentkezni, de én magamat is felvenném a hozzászólók listájára. Néhány kérdésem lenne Viotti úrhoz. Először is a mezőgazdasági ágazatban a válság tartalékokra vonatkozóan nem láttam semmit a kompromisszumos módosítók között. ennek az indokát szeretném megtudni a jelentéstevőtől. A második kérdésem pedig a 25 milliós csökkentés a közel-keleti együttműködés esetében ezt a tanács javasolta. Tehát ha erről a két dologról további részleteket hallhatnánk, köszönöm. Ehm, Köszönöm. Ha jól értem a kérdését, elnök úr, akkor a kettes headingből, ugye? A mezőgazdasági, a mezőgazdasági um, reserve-re kér rá. A eh, mezőgazdasági tartalékra kérdezett rá. Ez a 200 milliós tartalék, jól értem? A kérdés, hogy ezt föl lehet-e valahogyan még, tehát ezt meg lehet-e növelni, mert vár, számíthatunk arra, hogy a mezőgazdaságban még lesznek azért válságok. Lehet-e növelni ezt a tartalékot? Sí, infatti noi abbiamo lasciato Igen. Ezért hagytam meg ezt a tartalék, tartalékot, de ezt meg is lehet növelni, hogyha a bizottság máshonnan szerez hozzá pénzt. Lehet ezt növelni. De csak akkor tudjuk megnövelni, hogyha más költségvetési sorokból elveszünk. Ami pedig a közel-keleti sort illeti, ugye itt is csökkentés történt, ezt a bizottság kérte, mármint a mi deve szakbizottságunk. Itt úgy döntöttem, hogy az illetékes szakbizottság véleményét követem. Okay. Thank you for those. Rendben, köszönöm a pontosításokat. Kíván-e még szólni valaki? Amennyiben nem, akkor Viotti úrnak adom meg a szót, hogy összefoglalja az elhangzottakat. Össze kívánja foglalni? Utolsó szó jogán. Well, I'm sorry. Intanto, I'm sorry, commission is... Elnézést, a bizottság kért szót. Ő is. Ők is szeretnének valamire válaszolni, úgyhogy a bizottságot fogjuk először meghallgatni, és utána jön Viotti úr. Uh, uh, Köszönöm, elnézést, Viotti úr. hohlmeier asszony néhány kérdést intézett a bizottsághoz. Röviden, valóban a jogalkotási javaslatok, amelyeket a bizottság tegnap elfogadott, és amely Juncker úr beszédében is megjelent, kihatással lesz a 2019-es költségvetések, különösen ami a Frontexet és az easo ot illeti. Megvizsgáljuk majd, hogy hogyan tudjuk ezt a módosító levélben is szerepeltetni jövő hónapban, de egyelőre a jelenlegi költségvetési számokból kell kiindulni ennél a két ügynökségnél. Ami a Frontexet, illetve a tízezer határőr életi, itt együttdöntési eljárással kell elfogadni a javaslatot, ami időigényes. Mi meglehetősen korlátozottnak látjuk a 2019-es költségvetésre gyakorolt hatását, legalábbis ami az év első felét illeti. Geiler úrnak igaza van, számos kategória szerepel ezen a tízezres létszámon belül. Lesz egy olyan kategória, amit fokozatosan építünk fel, mert időbe telik, amíg felvesszük az embereket. A második kategóriában pedig a hosszú távon ki küldött vagy kiküldetésben dolgozó határőrök szerepelnek, és a harmadik kategóriában pedig a rövid távon kiküldetésben dolgozó határőrök lennének, akik valódi válsághelyzetben lennének bevetve. 2020-ra vonatkozóan majd a jövő tavaszi költségvetési javaslatban fogunk kitérni tehát ha három kategóriát összevonjuk 2020-ra vonatkozóan, akkor gyorsan kell lépnünk, és ennek az adott évben igen komoly pénzügyi kihatása lesz. Elnök, köszönöm. Biotti úr. Sí, tanto ringrazio i, eh... Köszönetet szeretnék mondani a titkárságnak. Elnézést. Rosszul értelmeztem a kérdését, elnök úr. Válság tartalék, erről van szó? Ezt nem lehet most megemelni, mert a rendelet ezt nem teszi lehetővé. Ez egy kapon belüli megállapodás. Most nem tudjuk ezt egy módosítóval megnövelni, ehhez a rendeletet kéne megváltozni. Elnézést rosszul értettem, de köszönöm a titkárságnak, hogy szólt. Röviden akkor lezárnám a vitát. Köszönet az árnyékjelentéstevőknek, megköszönöm a véleményüket. Általában mindenki pozitívan szólt a eddig elvégzett munkákról. Hálás vagyok ezért. Köszönöm a javaslatokat, amit eddig mondtak, azt megpróbáltuk figyelembe venni a tervezett kidolgozásakor. Szerintem alapvetően jó úton járunk, és előbb-utóbb sikerül majd megállapodást létrehozni. Egy olyan megállapodás pedig ami mindenkinek a véleményét képviseli. A következő napokban, a következő üléseken szerintem még közelebb kerülhetnek az álláspontok a már egyébként is elég kis nézetkülönbségek, vagy vézet a vélemény különbségek lecsökkenhetnek. Köszönöm. Thank you, Mr. Viotti. Köszönöm, Viotti úr. A szavazást 25-én és 26-án tartjuk. Szeptember 25-26-án Brüsszelben, és aztán Strasbourgban. Október 24-én kerül plenáris ez a kérdés, utána jön majd az háromoldal egyeztetés, ez november 7-én veszi kezdetét. Ez volt a hármas napi rendi pont. Jön a négyes the Connecting Europe Facility. A Connecting Europe Facility kidolgozása. Vajdere asszony a néppárt részéről ennek a kérdésnek a jelentéstevője. Köszönöm szépen! Petri, kollégák! Szeretném a vélemény tervezetemet bemutatni azon rendeletre vonatkozóan, amin a, Connecting Europe Facility-re vonatkozik 2020 után és ennek a költségvetési vonzatáról. Bizonyára tudják, hogy május másodikán mutatta be a bizottság a javaslatát, és 42,3 milliárdos költségvetést javasolunk, és a 2021-27-es időszakra. Örülök annak, hogy ez egy nagyon szignifikáns kötelezettségvállalás, de a jelenlegi helyzetben a nagy infrastruktúrális projekteknek nem tudjuk megadni az összes finanszírozást, amelyek, még nem kezd, amelyek már elkezdődnek, avagy tervezés alatt állnak. A CEF nagy európai hozzáadott értéket szeretne létrehozni, illetve a határon átnyúló projekteket próbálja meg javítani. Ilyen projektek esetében a támogatás folytonossága 2020 után elengedhetetlen. A egyetemiség és az idő miatt én csak a e, CEF közlekedési részére szeretnék koncentrálni. Van egy, egy projekt, amely fontos a hozzáadott érték szempontjából, ez a Rail Baltic. Az, hogy lett vagyok, és közel élek az orosz határhoz, úgy gondolom, hogy én jogosan hangsúlyozhatom azt, hogy mennyire fontos a további európai integráció, hiszen túlságosan régóta kell szembenéznünk az orosz örökséggel, ami lassú és kényelmetlen vonakat, vonatokat jelent, és nem megfelelő vasúti hálózatot. A Rail Baltic azonban egy magas sebességű, nagy sebességű projekt, amely összekötné Mennyelországot, Finnországot, a balti országokat, sőt még akár Németországot is. Ez lenne a balti országok egyik legnagyobb ilyenfajta projektje. Egyedül nem tudnánk ilyesmit végrevinni. Büszkén mondhatom azt, hogy a Rail Baltica az EU egyik prioritása. Tényleg ez az utolsó láncszem Európában. Amikor a költségvetésről vitáztunk talán a plenárison, Öttinger biztos két fontos projektet elmetett meg a Brenner hágó, illetve a Real Baltica. A biztos elmondta, hogy minden késlekedés a finanszírozásban csak növeli a későbbi költségeket. Mindkét projekt a, a transeurópai hálózatokhoz tartozik, a TEN-T-hez, és a TEN-T e befejezése 2030-ra 7,5 millió munkahelyet teremtene. 2017 és 2030 között a plusz GDP növekedés 1,5% lenne az EU-ban 2030-ban. Ez szignifikáns. Egy ilyen projekt nem csak két-három tagállamnak kedvez, ez a közös projektünk, ez nagyon fontos. A vasút aránya a balti térségben 2 2024-re lesz kész, és um, a Tallinning 2025-re, a Varsói pedig 2030-ra lenne kész. Ezért mindenképpen a következő MFF-ben ennek prioritást kell kapnia, CEF támogatást is el kell erre különíteni. Méletányosságra van szükség, a hatékonyságot kell növelni, amely majd az összekötött vasúti hálózatból fakad. A magasabb vasúti közlekedési arány jobb a környezet szempontjából biztonságosabb közlekedési módot jelent, és fenntartható közlekedést, energiamegtakarítást eredményezhet ez. Köszönöm tehát mindenkinek, várom a módosítókat és a gyümölcsöző vitát. Thank you, Ines. Köszönöm szépen, Inez. Egy árnyék jelentéstevő jelentkezik ehhez a napi rendi ponthoz, Torvalds úr. Nagyon jól lát Szervama úr, Természetesen mi köszönjük a jelentéstevő munkáját, azt, ahogy a balti problémához áll, illetve részben finn problémához. Minket különösen érdekel a hálózatfejleszt finanszírozási eszköz, mégpedig környezeti szempontból. A mainstreaming cél mindegyik anyagban megjelenik. Úgyhogy majd néhány módosítót szeretnénk ezzel kapcsolatosan benyújtani. Még mindig nem svédül. Nem, nem jó a látásom. Popa úr is jelentkezett, ugyanis. Én, igen, semmi probléma, még viszonylag új vagyok, tehát nyilván nehezebben vesz észre. Ez egy nagyon fontos jelentés, de hát néhány dolgot még részletesebben meg kéne beszélni. Mindhárom aspektus a jelentésnek nagyon fontos. A jelentés tevő több módosított tett, az összes összeget majd meg kell vitatnunk, mielőtt döntünk, de hát végül is van időnk, és megfelelően meg tudjuk szervezni a dolgokat. Néhány szempontot majd meg kell még vitatni, ezeket majd együttesen megvizsgáljuk, és majd eldöntjük, hogy milyen irányba lépjünk tovább. A titkárság is nagyon jó munkát végzett. Köszönöm a GUE nevében, nem tudom, hogy jön-e az árnyék jelentéstevő, de minden esetre megadom a szót. Hola, buenos días. Sí, como ponente. Igen, jó napot kívánok! a GUE-nek, én vagyok az árnyék jelentés tevője, és el szeretném mondani, hogy a Európa összekötését, vagyis hogy a közlekedés infrastruktúrát európaizáljuk, nos ez a cél nagyon komoly hozadott értéket jelent, úgyhogy ezt mindenképpen javítani, fejleszteni kell, ezek fenntartható célok és közérdekű célok, tehát mindenképpen garantálnunk kell a CEF-et. Egy kérdés maradt számomra. A Költségvetési Szakbizottság csak eh, szakmai jellegű, szakmi, szakmai jellegű módosítókat fog beterjeszteni, például arra, hogy eh, milyen árakkal számolunk, vagy egyéb eh, módosításokat is, például az, arra vonatkozóan, hogy a katonai mobilitást mennyiben segítjük, ez másfél milliárd euró egyébként ez a tétel. Nem tudom, hogy ezzel a, ez azt jelenti el, hogy a kohéziós költségvetésből kell levonnunk másfél milliárdot, hogy tudjuk a katonai eh, mobilitást eh, a CEFEN belül támogatni. Ez kérdés. Illetve mi a helyzet azon infrastruktúrák támogatásával, amelyek környezetvédelmi szempontból ne, nem fenntarthatóak? A legutóbbi CEF-ben eh, elég sok ilyen volt, tehát nagyon sok földgáz vezetéket, vagy földgázzal kapcsolatos infrastruktúrát, vagy energetikai összekötetést finanszíroztunk. Ezekkel mi lesz? Köszönöm. Köszönöm. Tarant úr a zöldek részéről. Köszönöm, egyetértek. Fajderes asszony megközelítésével a Connecting Europe nagyon fontos szakpolitikai eszköz, és támogatom a megközelítését. Két megjegyzésem lenne, ami inkább a közlekedési szakbizottság hatáskörébe tartozna. Nálunk a lakosság 55%-a ellenzi, hogy a Great baltic Balticát nem megfelelően tervezték meg, és ez egy komoly probléma Európa számára. Ugyanis akik az ilyen átláthatatlan döntéseket hoztak, végül is egy észt biztos, a másik pedig a számvevőszékben Észtországot delegáló tag. Nyolc millió állásról van szó. 3 millió két lit, vagy egy millió lett dolgozik a vasúton, tehát ők nem képviseltetik magukat az Európai Parlament. Köszönöm. További hozzászólás. Akkor a módosítók benyújtási határideje követ, jövő KED 18-a dél, és a szakbizottságunk október 8-án vagy 9-én szavaz az ITRE, és a TRAN szavazása pedig november 2-án lesz. Akkor ezzel a hármas napi rendi pontot lerá, lezárjuk, és de természetesen, hogy a bizottság kíván szólni, megadom a szót. Uh, first of all, uh, thank you. Először is köszönöm szépen, mert nem csak álláshelyekről, hanem állás évekről is szó van itt. Köszönöm szépen a kollégáim véleményét, és tényleg várom a módosítóikat, és megszá- megválaszolva a GUE kollégáim kérdését, bármilyen módosítást benyújthatunk, a lényeg az, hogy konszenzusra jussunk ezen jelentés esetében. És eh, kérem mindenki nyújtsa be a módosítóit, és eh, tényleg várom, hogy ez eleményre vezessen. Köszönöm, mondja az elnök. Oké, okay, akkor folytatjuk. Ötös napi rendi pont az Európai Unió űrprogramja, a jelentéstevő, Haup kollega. Köszönöm szépen. Az űripar nagyon fontos az Európai Unió számára. Legalább 53 um, uh, millió eurót ér évente. 230 ezer magasan képzett uh, szakértőt alkalmaz, és uh, még több embert a gyártóiparágban. Az Európai űrprogram célja az az, hogy az Európai Uniónak technikai függetlensége legyen és erősítse az Európai Unió biztonságát, képes legyen még jobban szembenézni a globális kihívásokkal, mint a klímaváltozás, és hogy képes legyen gazdasági előnyöket is kovácsolni az európai állampolgárok számára és az európai ipar számára. Elkerülhetetlenül az űrprogramok magán, illetve az állami együttműködésben jönnek létre, és magas költségű programok ezek. Nagyon fontos ez a méretarányosság, nagyon fontos ez az Európai Unió hozzáadott értéke szempontjából és Igazából ez egy sikertörténet is. A Galileo, az EGNOS, ezek független eh, műholdas navigációt biztosítanak, és kiterjesztik az autóipar előnyeit, az információ, amelyeket a Copernicus szolgáltat, azáltal sokkal eh, jobban szemben lehet nézni a klímaváltozással, jobban lehet kezelni a mezőgazdasági eh, halászati programokat, és jobban el lehet érni a fenntartatósági célokat. Főként technikai költségvetési kérdésekről van szó a jelentésben. Az adott szabadság foglalkozik a programokkal magukkal, de én szeretnék egy kicsit szélesebb körű nézetet képviselni, mint csak a költségvetést, És mondom, hogy miért. Először is megpróbáltunk foglalkozni a számadatok alapjaival, megpróbáltuk az árakkal foglalkozni. Van egy terület, amely költségvetési kockázatokkal jár, ez pedig az, hogy az ügynökségnek új szerepe van, korábban csak a földrajzi pozíció, illetve műholdas navigációval foglalkozott, és most már Európai űrprogram ügynökségévé válik ez. Az űrprogramok eredményeivel természetesen az Európai űr ügynökség foglalkozik, amely egy nemzetközi vetületre és az Európai Unión kívül megvan az átfedés veszélye, és a költségvetési hatóságnak az az érdeke, hogy megvizsgálja azt, hogy hogyan fejlődik ez az ügynökség. Persze jó az, hogy a bizottság azt javasolta, hogy um, az ő program eredményeivel főként ez az ügynökség foglalkozzon, de a megfogalmazás nem annyira jó, és megpróbáltuk um, még szigorúbbá tenni a megfogalmazást, kimondván azt, hogy el kell kerülni az átfedéseket, és különös jelentéstételre van szükség a költségvetési hatóság irányába. Az ügynökségeknek együtt kell működniük, és nem szabad egymással versenyezniük. A második pont, amely lényegi, ez ismételten egy olyan kérdés, amely a megfogalmazáshoz kötődik, a technológiákhoz kötődik ez, illetve ezek kiszervezésről nem igazán jó az, hogyha itt csak másolnak olyan területekről, amik nem speciálisak. Gyakran csak egy forrása van egy adott technológiának az egész bolygón, és el kell ezt ismernünk a mi megfogalmazásunkban, és nem szabad, hogy a programot leküssünk bizonyos műholdak vagy atomórák esetében, ha ezt tennénk, akkor a programot veszélybe sodornánk, Tehát mindenképpen a módosítókban erre szólni kell. Az általános pénzügyi keret Nem szeretném ezt túlterjeszteni. Az MFF dokument javaslatán túlra az ITRE-ben arról vitáznak, hogy a SETCOM-mal is foglalkozzanak. Ez egy olyan program, amely a, az űrszemét felszámolással foglalkozik. Nos, persze nem szabad ezt a, a problémát lekicsinyíteni, komoly probléma ez, és emiatt megpróbálnak szélesíteni a finanszírozást 5 millió euróval a következő MFF során. Ezt talán figyelembe lehetne venni valamikor majd, és végezetül Kopernikus program nincs megfelelően támogatva. Szerintem ezzel foglalkozhatnánk a középtávú felővizsgálat során az MFF esetében. Köszönöm, Horvath úr. Itt ismét Torvalds úr az egyetlen árnyék jelentéstevő. Nem tudom, svédül kíván inkább szólni? Miután olyan sokszor kért, most akkor egy kicsit svédül fogok szólni. Nagyon elégedettek vagyunk John jelentésével. Általában az űrprogram megvitatásakor számos populizmus vagy populista megjegyzés is elhangzik, Ugyanakkor viszont a tény az, hogy komoly megtakarításokat érhetünk el. Ha megnézzük, hogy mi történik a mezőgazdaságban például. Számos jó oka van annak, hogy ezt a programot továbbra is folytassuk, és ezért támogatjuk. Két kérdésünk lenne Howard jelentéséhez mint ahogy hangsúlyozta, a 12-es módosító, ami harmadik országokkal kapcsolatos, itt fennáll a kockázata annak, hogy a jövőben az Egyesült Királyság is harmadik ország lesz. Az űrprogramban azonban az Egyesült Királyság nagyon különleges szerepet játszott, erre majd még a későbbiekben vissza kell térnünk. A 14-es módosító ban a jelentéstevő azt javasolja, hogy az irányító csoportban legyen tagunk. Már korábban is felmerült ez, de majd ezt megvitatjuk még az Aldén belül, hogy mennyire tudjuk ezt támogatni. Remélem, hogy örült a svéd hozzászólásomnak. Itt nem igazán világos, hogy az adott frakciókat kiképviseli árnyék jelentéstevőként. Én ezen törtem a fejem, azt hiszem talán kicsikét berosdásodott a kommunikáció a frakciók és a titkárság között. Én hallottam, hogy a néppárt részéről is van árnyék jelentéstevő, mégpedig Holmeier asszony, semmi probléma, majd javítunk a kommunikáción a néppárt és a bizottság titkársága között. De John tudja, hogy én ki vagyok. Köszönöm szépen, John, hogy bemutatta a véleményt. Teljesen egyetértek minden területtel, amit említett. és akkor németül folytatnám. Teljesen igazad van, amikor azt mondod, hogy a Kopernikus némileg anul, alul finanszírozott, de ezt közelebbről meg kéne vizsgálni, ugyanis az alul finanszírozottság is problematikus, nem túlságosan, de majd meg kell vizsgálni, hogy mit módosítunk és hol. Ezt majd megbeszéljük, hogy mit tehetünk ezen a területen. A Galileo finanszírozását is meg kell vizsgálni, hogy milyen műholdakra kerüljön sor, milyen időpontban. Az ESA és a programok közötti kapcsolat, illetve az ügynökségek, amelyek az Európai Bizottság hatáskörébe tartoznak. Itt egyfajta verseny létezik, amit én nem tartanék előnyösnek, tehát valamiféle koordinációra szükség lenne, vagy lett volna már egy ideje. Egy együttesen kialakított együttműködésre van szükség, és azt is látom, hogy az ez a feladatai megduplázódnának, amit én nem tartanék helyesnek. Az ESZÁ-nak megvannak a feladatai, és oda kell figyelnünk, hogy minél több szinergiát teremtsünk a két terület között. Van együttműködés a bizottság és az ESZA között, de úgy látom, hogy a kommunikáció és a koordináció még tovább javítható, és ne, el kell kerülni, hogy az ESZA bizonyos feladatai átkerüljenek más ügynökségekhez, más területekre. Tehát itt egy egyértelmű feladat elhatárolásra kell törekedni. Az Egyesült Királyság is részt vett az erőfeszítésekben, most egy kormányközi struktúra működik, a bizottság is ad megbízásokat az ezának, de itt pontosabban meg kellene néznünk, hogy hogy állnak a dolgok, hogy elkerüljük az ilyen párhuzamosságokat, és minél jobban koordináljunk, hogy elkerüljük az indokolatlan versenyt, hiszen nem ez a célunk. Az űrhulladékra is utaltál, azt hiszem, hogy minél előbb ezt részletesebben meg kell vizsgálni, hiszen az űr hulladék mert ez egy igen megdöbbentő tapasztalat, ha képeket is itt megnézzük, a világűr nem növekszik. Tehát itt bizonyos kockázatok vagy veszélyek vannak. Nagyon fontos, hogy ez a program megfelelő finanszírozást kapjon ugyanakkor arra oda kell figyelnünk, hogy a saját iparágunk versenyhelyzetét más országokéval, tehát az USA-val, Kínával, Japánnal szemben megtámogassuk a következő MFF-ben, például a rakétafejlesztésre gondolok. Tehát ez azt jelenti, hogy egyenlő esélyeket kell biztosítani az európai ipar számára, és az ilyen kulcs technológiákat fejlesszük. Itt tudom, hogy itt komoly kölcsönös érdekek, érdeklődés van, és az Egyesült Királyság továbbra is partnerünk lesz 2019 vagy 20 túl, erre majd meg kell találni megoldást. Végezetül pedig a downstream szolgáltatások esetében itt még van teendőnk, és a prágai ügynökség, ami nagyon jól működik, esetleg a műholdakat is, is a hatáskörébe, tehát oda lehetne sorolni. És az EU műholdak esetében eh, a prágai ügynökség eh, látná el az ezzel kapcsolatos eh, downstream szolgáltatások feladatát. Ezt majd még meg kellene vitatnunk. Köszönöm. Thank you very... Köszönöm szépen. Köszönöm, Holmeyer asszony. Szeret, nem szeretnék senkit sem kihagyni ebből, úgyhogy ha valaki, ha valaki most szeretne valamit mondani, akkor itt a lehetőség, bizottság, Röviden kérem. Köszönöm. Elnök úr, a Digigrótól van itt egy kolléga, aki nagyon röviden szeretne hozzászólni. Oui, monsieur le président, bonjour, merci pour la parole. Köszönöm a lehetőséget, elnök úr. A bizottság szeretne köszönetet mondani a jelentéstevőnek munkájáért. Jó irányba halad ez a munka, ez a jelentés két dologról dologhoz szeretnénk ma észrevételt hozzáfűzni. Az IT governance az első. Az ügynökség hatáskörének kiterjesztése, hát ennek az esélye nagyon alacsony, illetve nem lehet megváltoztatni azt sem, hogy hogy áll össze az igazgató tanács, illetve milyen a, a szavazati rend. Nos, nagy, ez egy alapvetően szakmai jellegű ügynökség, így aztán ezt nem igazán lehet megváltoztatni. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, hogy az elnök Howthor fogja lezárni ezt a témát. Köszönöm szépen! Köszönöm az összes hozzászólónak a véleményét. Amit a DG Grow képviselője mondott, azzal kapcsolatban hadd mondja azt, hogy én úgy érzem, nem elég világos az, hogy pontosan mi a feladata az ügynökségnek, ezt lehetne még javítani, ezt próbáljuk itt megtenni. Torvalds úr, köszönöm, hogy a mezőgazdasági termelékenységről szólt. Jártam egy-két gazdaságban a nyáron, ahol a Galileót használják, hogy az aratás hatékonyságát növeljék precíziós gazdálkodással. Egyébként eléggé, eléggé pozitív eredményeket láthatunk. Valójában elképesztő, hogy milyen jó eredményeket lehet elérni. Torvalds úr nyilván tudja, hogy észleltem azt, hogy van arra esély, hogy az Egyesült Királyság harmadik ország is lehet. Bizony, bizony, néha még hozzám is eljutott az információ. Nos, sajnos sok más helyen az emberek versák magukat egy álláspontba, és hát szerintem ez nagy butaság lenne a Galileo esetében jó lenne, hogyha meg lenne a megoldás valahogy, és felébresztenénk az embereket. Torvalds úr, hogyha a brit sajtot olvassa, de megértem azt is, hogyha nem olvassa. Tehát, hogyha a brit sajtot olvas, akkor talán olvasta azt is, hogy eh, van egy olyan javaslat, hogy eh, az Egyesült Királyság hozza létre a saját Galileóját, ami szerintem elég humoros. A Holmár asszony beszélt az ügynökségekről. hogy az ügynökség hatásköre nem egyértelmű, és hatáskörök csökkennek, nőnek, nos, ezt, ezt nem tudom elfogadni, illetve ami pedig, ami pedig az űri ből származó, az űrhulladékot illeti, nos, szerintem mindent meg kell indokolni, nem elég két sort beszúrni egy módosítóba. Köszönöm az ennél jelentéstevőknek a véleményüket, észrevételéket, és várom a közös munkát. Köszönöm, nézzük az ütemtervet, a módosítókat. Keddig lehet benyújtani? szeptember 18-ig déliben, október 8-án vagy 9-én szavazunk a szakbizottságban, itt az itre pedig november 21-én fognak szavazni. Egyre hosszabban beszélnek, tisztelt kollégák, ahogy halad az idő, úgyhogy most mindenkit arra kérek, hogy próbálja, próbálja rövidre fogni, de azért mondja el, amit akar. Következő témánk a Horizont Európa, illetve a Horizont Európa megvalósításáról szóló program. Torvalds úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Két dolgot szeretnék most bemutatni, két jelentést, a Horizont Európa és az erről szóló eh, megvalósítási rendelet. Ez egy prioritás azt szoktuk mondani az Európai Unióban, hogy szeretnénk, ha mi lennénk a meghatározó faktor, bár ez nem mindig valósul meg. A Horizont az egyik olyan program, amivel kapcsolatban egyértelmű, hogy finanszírozásra is támogatni kell. A Horizont 2020 volt az egyik legsikeresebb programja az Európai Uniónak. A bizottsági javaslat a Horizont Európáról valójában az evolúció, tehát a fejlődés jelet, és egyáltalán nem forradalmi. Szeretnénk elérni azt, hogy az EU-s GDP 3%-át folytat, fordítsuk kutatásfejlesztésre. Ezt annak idején még, még a tagállamok kormányos államfői mondták, aztán elfelejtették. Jó lenne tehát, hogy a tagállamok erőfeszítéseket tennének. Van egy kis aggasztó tendencia a tagállamok esetében, csökkentik ugyanis az innovációs és kutatási támogatást, amint mi növeljük a finanszírozást. A két tervezetben azt láthatják, hogy 120 milliárd euróra szeretnénk jelenlegi áraknál, tehát 2018-as árakon növelni a Horizont Európa költségvetését, ezért fogunk harcolni, és állásfoglalás is szól erről. Ami a többi számadatot illeti, szerintem ezt százalékosan kéne megfogalmazni, az közérthetőbb. És aztán az utolsó tárgyalási körben lehetne ezt konkretizálni. 15%-re szeretné a bizottság 15%-ot szeretne a rugalmasságra előirányozni, viszont a Horizon 2020-ban ez csak 10%. Miért? Hogyha meg akarunk felelni a prioritásainknak, akkor oda kéne erre figyelni, és így az EFSIS csökkentéseket is jobban át tudjuk vészelni. Hogy korábban már említettem, a climate mainstreaminget itt is meg kell valósítani, ugye 30%-ot kért a parlament, ezt itt is meg kéne valósítani. A jelenlegi javaslat végrehetési aktusokon keresztül történik és azt gondolom, hogy itt nagyon sok olyan dolog van, aminek szignifikáns költségvetési hatása van. És szeretnénk, azt jobban szeretnénk, hogyha delegált aktusokkal tudnánk ezeket a kérdéseket szabályozni. Ez, lett, ez tenni a legjobbat a kutatás és fejlesztésnek Európában. Köszönöm. Hello for EPP. Deutsch Tamás, az EPP álnyak jelentéstevője. Thank you very much, dear President. I would like to congratulate... Köszönöm, elnök úr. Gratulálok a jelentéstevőnek. Reflect on... Szeretnék először is kicsit beszélni a költségvetési aspektusokról. A Horizon pénzügyi borítéka 24 millió euró. Emlékeznünk kell arra, hogy az Európai Parlament eh, növekedést szeretett volna látni. Hogyha a Brexit-tel is számolunk, és azzal, hogy a brit egyetemek, kutatók nagymértékben hozzájárulnak a Horizon 2020-hoz, akkor az, amit az Európai Bizottság javasolt a következő hét évre, a Horizon Európa esetében 27 tagállamra vonatkoztatva, ez 15%-os növekedést jelent a korábbi Horizon 2020-hoz képest. Figyelembe véve a költségvetési aspektusokat le kell mutatni arra, hogy nincsenek pénzügyi elkülönítések a Horizon Európa kutatási programok esetében úgy, mint egy kohéziós ország képviselője, hadd mutassak arra rá, hogy a kutatók az úgynevezett új tagállamokból még mindig le vannak maradva a sikeres Horizon 2020 projektek esetében. Szeretnénk, hogyha több erőfeszítés lenne arra vonatkozólag, hogy bevonják az alacsonyabb kutatás, innovációs teljesítmény rendelkező területek kutatóit szeretnénk megszüntetni a támogatásokhoz a hozzáférés regionális egyensúlytalanságát. Ezt szeretnénk csökkenteni így a Horizon 2020, Horizon 2020 alacsonyabb teljesítményeit. Az egyik legnagyobb nyertese a 7 éves ciklusnak, amely 2021-ben indul, az az innováció lehet, amelyel biztosítani lehet az európai munkahelyeket az állandóan változó technológiai környezetben. Az EU-nak a kutatásra és a fejlesztésre kell, az innovációra kell koncentrálnia az európai gazdaság esetében annak érdekében, hogy felkészüljünk az előttünk álló kihívásokra, és hogy jobban ki tudjuk használni az európai kutatást minden tagállam előnyére. Köszönöm. Thank you, Mr. Deutsch. Uh... Köszönöm szépen. Howard úr kap végül szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm Torvalds úr jelentését, és remélem, hogy közösen egy tovább fejlesztett, tovább finomított véleményt tudunk készíteni. Mindenki tudja, hogy én mindig is támogattam ennek a programnak a kibővítését, és üdvözlöm, hogy a vélemény tükrözi a parlament véleményét azzal kapcsolatosan, hogy hogyan lehet bővíteni a programot. A Horizont egy rendkívül népszerű program, az MFF bejelentése előtt eh, is már eh, ez nyilvánvaló volt eh, a bizottság által készített adatok alapján. Néhány pontot szeretnék említeni. Köszönöm Deutsch úrnak, hogy felvetette a Brexit hatását. Én brit képviselőként nem akarok állandóan erről beszélni, de azt hiszem, hogy elkerülhetetlen ennél a programnál, hiszen ez jelentős hatással lesz majd a programra. Az Egyesült Királyság részvétele, mint harmadik ország, másféle hozzájárulást fog majd jelenteni a jelenlegiekhez képest, és ez az EU és a program számára is jelentős haszonnal fog járni. Ha azonban túlságosan szigorúan szabjuk meg az intézményekre vonatkozó követelményeket vagy kritériumokat, akkor figyelembe kell venni azt is, hogy a brit intézmények vezető szerepet játszanak világviszonylatban, tehát a programban való részvételük jövőre nézve egyrészt csökkentik majd a programok körét, csökkentik a kutatási kiválóságot, ami alapvetően fontos a programok további folytatásához, illetve korlátozzák a gazdasági hasznát ezeknek a programoknak, ha hát túl szigorúak. Ez azt hiszem, hogy egy hamis megközelítés lenne, és ezt el kell kerülni a harmadik országok hozzájárulása hát rendszeresen jelenteni kell, vagy erről be kell számolni a költségvetési szakbizottsághoz, annak érdekében, hogy jövőben megfelelő döntéseket tudjunk hozni. És remélem, hogy ezek a programok az alapkutatás, vagy úgymond tiszta kutatás lehetőségét is megőrzik, mert ezeket általában igyekeznek beleszorítani a tagállami költségvetésekbe. Én várom természetesen a szakmai módosítókat, amire Torzvald úr utalt, és még végezetül annyit, hogy én részben értem, hogy itt miért százalékos adatok szerepelnek, de azt is tudom, hogy az átlagemberek igazából nem tudják értelmezni a százalékos adatokat, inkább a konkrét számokat értik. Úgyhogy ezáltal az anyag szerintem kevésbé érthető. Uh, Köszönöm szépen. Más valaki? Sok időnk ugyan nincs. Bizottság. Nagyon röviden. Megígérem, elnök úr. visszatérnék a 10 és a 15 százalék kérdésére. A 10 százalék itt arra vonatkozik, ez a 10 százalék, ez egy olyan eltérés a 15 százaléktől, amire jogalapjában a bizottságunk ezt javasolja. A 15 százalék pedig egy általános eljárás, tehát ezt a költségvetési, ható, a költségvetési hatóságok kérhetik, tehát valamit két külön dologról van szó, Arthur. A bizottság is szeretné programonként szétválasztani és besorolni ezeket a számadatokat, nem pedig százalékként. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök. Azt akartam mondani, hogy egy percben kéne ezt lezárni, de hát már az, hogy már nincs idő, biztos mondott volna valamit. Parancsoljon akkor. Köszönöm szépen. Dajcs úr, mi is gondoltunk erre a problémára, de Európa egyik része nagyon gyorsan halad előre, egy másik része Európának pedig nem. Van egy jelentés a lemaradó régiókról, és ott láthatunk nagyon aggasztó számadatokat bizony. De ezt úgy nem lehet megoldani, hogy azt mondjuk, hogy jó, akkor a kiválóságot töröljük. Máshogy kell ezt megoldani. És a régiók bizottságával már egy ideje gondolkodunk azon, hogy hogyan lehetne ezt a problémát megoldani, hogyan lehetne a leszakadó vagy kevésbé fejlett régiókat valahogyan magunkkal húzni, úgymond. House úr már beszélt a kiválóságról, beszélt az Egyesült Királyság egyetemeiről, tudjuk, hogy itt van egy elég komoly kihívás, ami pedig a százalékokat, számadatokat illeti, mi azért választottuk a százalékokat, mert ezeket könnyebb átváltani számadatokkal. De aki csak számadatokat szeretne látni, hát ezt is meg tudjuk oldani. Elnézést, nem egy perc volt, hanem lehet, hogy kettő is. Köszönöm. Jó, hasonló az ütemterv, mint amit elmondtam az előbb. A módosítók benyújtásának határideje szeptember 18-a dél. A szavazás október 8-án, 9-én lesz itt a szakbizottságban, az ITRE-ben pedig november 21-én. Ezzel a 6-as és a 7-es napirendi pont végére értünk. A következő és legutolsó napirendi pont az épületpolitika, de hát Holmájer asszony nincs itt, úgyhogy le lehet zárni ezt az ülést 11 órakor. Holmájer asszony azt szerette volna mondani, ahogy a határidőt, azt szerette volna kérni, hogy ki meghosszabbítsuk a határidőt a JMO kettő projektre vonatkozóan két héttel. Tehát két héttel ki megtoljuk a határidőt. Időben vagyunk, 9-10-11-es napi rendi pont, szavazás, a 2018 2018-as költségvetésről, de hát nincsenek transferre vonatkozó kérdések, ezért ma nem kell szavazni. Vége a Költségvetési Bizottsági Ülésnek időben, és utána pedig Artúi úr elnök úr fogja a koordinátori ülést elnökölni. Köszönöm.